egyes fehér könyv végrehajtásáról. Először is megadom a szót az előadónak, parancsoljon Van den Kamp úr, négy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ha megengedi, az árnyék előadó kollégáknak szeretnék, és mindazoknak köszönetet mondani, akiket érint a félidős jelentés. Szívből köszönetet mondok az együttműködésért. Úgy gondolom, igen kiterjedt volt a folyamat, amelyet magunk mögött tudhatunk. 633 módosítót néztünk át, és valóban nem volt egyszerű az árnyék előadókkal egy összefüggő szöveget kialakítani, de mégis sikerült. A különböző frakcióknak az alkalmazottai, munkatársai, az LPP e frakció munkatársai, a parlament munkatársainak is köszönetet kell, hogy mondjak, mert nagyon sokat segítettek munkájukkal. Ezt mindenképpen meg kellett jegyeznem. Ezen kívül, elnök úr, a fehér könyvvel kapcsolatos első megjegyzések egy kicsit visszafogottak voltak. Nem volt sok új politikai elem benne, és nem volt benne erős kurzus. De elnök úr, ez egy félidős jelentés, áttekintés, amelynek a célja az, hogy a politika kontinuitását mutassa ki, és úgy gondolom, hogy ez viszont sikerült. Az Európai Unió, amely négy évben egyszer egy teljesen új közlekedési politikát prezentál, hát nem igazán érthető. A végrehajtás és a folytonosság volt tehát, amit vizsgálnunk kellett. A közlekedési ágazat Európában elnök úr rendkívül fontos, Hollandiában azt szoktuk mondani, hogy közlekedés nélkül minden megáll. Jelentős a a nyerességtermelő képessége, és kiemelkedően fontos az európai gazdaság számára. Több százezren dolgoznak a közlekedési ágazatban, amit nem szabad elfelejtenünk. Ugyanakkor, elnök úr, a közlekedési ágazatnak fenntarthatóbbnak kell lennie, azzá kell tenni. A, az európai környezetszennyezés 24%-át okozza most a közlekedési ágazat. 92%-át, bocsánat, 29%-át az energiaágazat, ebből látszik, hogy hol állunk. A fenntarthatóság nem csak, hogy kényszer, hanem esély is az innováció számára. Az innováció pedig a közlekedési ágazatban, elnök úr, nos, ez az, ahol a következő 10-20 évben nagyon ö, nagy figyelmet kell fordítanunk. A jelentésnek, a félidős áttekintésnek vannak különböző részei, amelyekkel kapcsolatban meg kellett állapítsuk, hogy a modális átalakulás, a modális átállás, tehát a közútiról és a, a légiforgalomról a vasút és a vízi közlekedésre nem sikerült, ezt nem lehetett megvalósítani. Ez egy nagyon szomorú kon, ö, konstatálás, de ez azt is jelenti, hogy még több energiát és figyelmet kell fordítani, investícióról nem is beszélve a közútra és a vasútra a helyett, közút helyett a vasútra és a vízi közlekedésre. Vasútra és e, vízi közlekedésre és az egészet a tengeri közlekedéssel összhangban kell megvalósítani. Az intelligens közlekedési rendszerek a következő pont, elnök úr. Több innovációt akarunk, elektronikus tengeri szállítólevelet akarunk kötelező érvényel kiállítatni 2020-ig, ez egy alapvető követelésünk. Különböző javaslat van arra, hogy hogyan lehet megkettőzni a városi közlekedésnek a, a a kapacitását, de erről is még tudunk majd beszélni. Köszönöm szépen, ugyan van még időm, de szerintem befejezem, ha nincs más mondandóm. Eh, eh, Köszönöm szépen az előadónak az összefoglalót, az Európai Bizottság nevében pedig eh, Bulc biztosnak adom meg a szót. President, honorable members, Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő úrnak, Vandekamp úrnak, valamint az árnyék jelentéstevőknek és az egész Európai Parlamentnek a rendkívül értékes együttműködést a fehér könyvvel kapcsolatosan. Nagyon keményen dolgoztunk tavaly november óta a Transzakbizottsággal együtt. Több mint 600 módosító született, ez is azt mutatja, mennyire érdeklődnek a parlamenti képviselők a téma iránt. A jelentést természetesen üdvözöljük, és épp időben is érkezett. Az Európai Bizottság helyesli a jelentés általános irányát és a minőségét is. Hét pontra szeretnék kitérni a jelentésben először is, ami a közösségi közlekedés előmozdítását illeti, valamint az összes közlekedési mód fejlesztését. Teljes mértékben támogatjuk az ezzel kapcsolatosan megfogalmazott célt, ezért a politikáink arra irányulnak, hogy a keretfeltételeket megteremtsük, a külső költségeket internalizáljuk, megteremtsük a szükséges összeköttetéseket, az interoperabilitást megteremtsük, és megfelelő versenyfeltételeket teremtsünk az összes közlekedési mód számára. Másodszorban ami az infrastruktúrát életén, az Európai Bizottság hatalmas előrelépéseket ért el. A TEN-T folyosók definíciója, valamint a Connecting Europe Facility létrehozása volt az egyik főbb vívmányunk az elmúlt években. Meg vagyok győződve arról is, hogy a közlekedési projektek hasznosíthatják az FC, a stratégiai beruházási alapeszközeit. Harmadsorban a közlekedési biztonság. Ezen a területen az Európai Bizottság továbbra is nagyon aktív marad. Gondoljunk a dekarbonizációra, de például a más egyéb környezeti ártalmakra, a zajra, a levegőminőségre és hasonlókra. A városi mobilitás egy olyan terület, ahol nagyobb erőfeszítésekre van szükség az eddigieknél, de nem szabad olyan megoldásokra támaszkodnunk, amelyek nem nincsenek összhangban a helyi jellegzetességekkel. Negyedsorban digitális megoldások. Egyetértünk azzal, hogy a az utazással kapcsolatos információn javítani kell, és integrált jegykiadási rendszerekre van szükség. Ugyanakkor egyetértek az érdekelt körökkel abban is, hogy nem lehet EU-s szintű egységes megoldást bevezetni. Sokkal inkább hozzáférhetővé kell tenni az információkat, és aztán a vállalkozásokra kell bízni azt, hogy a felhasználók szükségleteinek megfelelő megoldásokat hozzanak létre. A szabályozási keretet fogjuk megfelelően megteremteni annak érdekében, hogy hozzáadott érték születhessen ezen a területen. Elnök úr, tisztelt képviselők, az önök jelentése ötöt sorban azt követeli, hogy az embereket helyezzük a közlekedési politika középpontjába. Teljes mértékben egyetértek ezzel a megközelítéssel, személyes meggyőződésem, hogy a közlekedésnek elsősorban a társadalom, a felhasználók, az utasok és a fogyasztók érdekeit kell szolgálnia. Ez olyasmi, amit szem előtt fogunk tartani az összes kezdeményezés kialakításakor. Hadocsorban szociális kérdések. A jelenlegi helyzet nem kielégítő. A Juncker Bizottság nagyon fontosnak tartja, hogy foglalkozzunk a rossz munkakörülményekkel, a készségek hiányával, és a társadalmi igazságtalanság kérdéseivel. Hogyha nem fogalmazunk meg, szociális célkitűzéseket nem tudjuk a közlekedési piacot is megfelelően megújítani. Ebben a tekintetben a jelentés is nagyon jelentős állításokat fogalmaz meg. Hetet sorban versenyképesebb közlekedés. Európában még mindig sok az akadály, amely negatívan befolyásolja a közlekedési egységes piac kialakulását, elmélyítését. Azon dolgozunk, hogy ezeket az akadályokat felszámoljuk, és egy egységes európai közlekedési térség jöjjön létre magas sztenderdekkel, és ezeket a sztenderdeket aztán harmadik országokba exportálnánk. Ezáltal Európa globális vezető szerepet, szerepét megtartaná a közlekedésben. És hetecsorban az önök jelentése kihangsúlyozza, hogy a jelenlegi politikáink melynak mi a, leg, mi a gyengéje, ez a rossz végrehajtás. Teljes mértékben egyetértek Van de ebben. Ez egy olyan terület, ahol szorosan együtt kívánunk működni, hogy biztosítsuk, hogy az EU-s jogszabályok a lehető legvilágosabbak, legközérthetőbbek legyenek, és hogy megfelelően odafigyeljünk a végrehajtás ellenőrzésére is. Várom most a képviselők megjegyzéseit, ötleteit, elgondolásait arról, hogy hogyan tudnánk előre haladni a fehér könyvben megfogalmazottakkal kapcsolatosan. Várom az együttműködést, remélhetőleg konstruktívan és hosszú távon is együtt tudunk majd működni egymással az egész mandátumunk során. Köszönöm. Madam Commissioner, now is time... Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a frakciós hozzászólások következnek. Először a néppárt nevében Markus Pipernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A jelentés nagyon sok jó utalást tartalmaz a modális összekapcsoláshoz, amely fenntarthatóságot, a transnacionális közlekedési kapcsolatokat erősíteni. Ez nagyon jól hangzik, de hölgyeim és uraim, a közlekedési ágazat ma valóban megfelelő politikai figyelmet kap? Nagyon sokak számára a közlekedési ágazat egy fejős tehén mindig új díjakat, adókat, szigorúbb célokat lehet fenn előírni számára, szabályozni kell a városi és a, a vidéki közlekedést. De vajon az olaj, az autó és a környezeti adó a nemzetállamokban valóban azt jelenti, hogy az infrastruktúrába és a környezetvédelembe forgatják vissza a bevételeket? és nem a célnak nem megfelelő módon a szociális dömpingbe. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de a bizottság vajon miért pont a rendkívül fontos Collecting Europe Facility forrásaival finanszírozza az FC garanciát. Nyilvánvalóan mostoha gyerek az, a tanácsnál is a közlekedés, mert a transnacionális infrastruktúra drámaian alul finanszírozott. A következő informális közlekedési tanács ülésén 10-8-án a cím az lesz a kerékpár, mint közlekedési eszköz. Nos, az európai közlekedés politikának úgy gondolom, hogy sokkal inkább más, érdemleges céljai kellenek, hogy legyen. Fenntarthatóságot, versenyképességet akarunk, és azt akarjuk, hogy a vállalataink is versenyképesek legyenek az infrastruktúrával együtt, azért, hogy a globális versenyben ne, hogy vesztesek legyünk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében Claudia Tapárdel kap szót, tessék. Köszönöm.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 hogyha egységes európai közlekedési térséget szeretnénk létrehozni, akkor el kell ismernünk, hogy ez rendkívül nehéz feladat. Hogyha sikert kívánunk elérni, akkor nagyon komoly akciótervre van szükségünk, melynek minden egyes lépését és minden egyes célkitűzését pontosan meghatározzuk. Az ambíció szintet igen magasra kellene emelnünk, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy az eredeti stratégiát még csak négy éve fogadtuk el, és már most is késlekedés mutatkozik a célok végrehajtásában. Voltak olyan célok, amelyek talán túlzottan ambiciózusak voltak, ami például arra irányult, hogy a foszilis energiaforrásokat milyen gyorsan kell elhagyni a közlekedésben. Ez a célkitűzés túlzottan ambiciózus volt. Most a fehér könyvben a valódi problémákat kell feltárnunk, ugyanis a 2011-es év óta rengeteg minden történt. Az európai szintű közlekedési hálózatok, mint amilyenek a TEN-T hálózatok, rendkívül fontosak, és Európa közlekedési integrációját szolgálják. Amennyiben minden egyes periférikus régióban, vidéki régióban is megfelelővé szeretnénk tenni a közlekedés hozzáférhetőségét, akkor a TNT hálózatokra nagyon oda kell figyelnünk. A fehér könyv jelenlegi állapotában a városi mobilitásról és a városi közlekedésről igen keveset szól. A közös autómegosztás és hasonló modern városi lehetőségek egyszerűen nem szerepelnek, a fehér könyvben pedig ezeket az újításokat nem szabad szem elől tévesztenünk. Amennyiben a közlekedési ágazat jövőjéről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk a közlekedésben dolgozókat sem vannak olyan tagállamok, amelyek próbálják megvédeni a saját vállalkozóikat, és így az Európai Unión belül működő gazdasági szabadságot sértik, szociális segélynek álcázzák ezeket a segítségnyújtási lehetőségeket, ám ezek nem azok. Ezért jó lenne, hogyha a belső piac, illetve a dolgozók jogának védelme egyszerre tudna magas szintre emelkedni. Remélem, hogy ezt a megjegyzésemet figyelembe fogják venni, és ezek be fognak majd megfelelőképpen kerülni a szövegbe. Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérnék, hogy tartsa magát a kiadott hozzászólási időhöz. És uh, úgy látom, hogy megérkezett Claudia Tapardel, úgyhogy most akkor hozzászólhat a szocialisták nevében, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony. Az urbanizáció, a globalizáció, a demográfiai változások a társadalmunkban arra kényszerítenek minket, hogy újra gondoljuk azt, hogy hogyan is működik a közlekedés meg kell néznünk azokat az intézkedéseket, amelyeket a 2011-es fehérkönyv javasolt, és ezeket ki kell igazítanunk a jelenlegi helyzetnek megfelelően. Sok minden átalakult a közlekedésben, ezért nekünk is új fellépésre van szükségünk. A mobilitásra való igény egyre nagyobb, meg kell néznünk az áruszállítás és a személyszállítás kihívásait is a 21. században. Mindennek érdekében magát, a fogyasztót, magát az utast helyeztük a viták középpontjába minimális normákat próbáltunk felállítani, és ami pedig a közlekedésben dolgozókat illeti, az esélyegyenlőséget kell alkalmazni ebben a tekintetben, és a közlekedési ágazatot vonzóbbá kell tenni a nők irányába is. Az akadályokat fel kell számolni, hogy mindenki fenntartató módon bármilyen közlekedési módhoz hozzáférjen. A digitális infrastruktúrákat, az intelligens infrastruktúrákat kell előnyben részesítenünk, meg kell néznünk a periférikus régiók kiszolgáltságát, illetve a határokon átnyúló közlekedés lehetőségeit. Még egyszer hangsúlyozom, hogy mind az áruszállításban, mind a személyszállításban nagyon fontos, hogy hatékony és akadálymentes közlekedés valósulhasson meg. Amennyiben ez nem valósul meg, az a regionális kohéziót igen negatívan fogja érinteni, valamint az urbanizáció új kihívásaival sem tud majd megküzdeni. Egyre többen élnek városi régióban, akik nap mint nap találkoznak azzal, hogy a közlekedés egyszerűen nem megfelelő azért, mert közlekedési dugóba kerülnek, azért, mert szennyezett levegőt kell belélegezniük, és azért, mert nem jutnak hozzá a megfelelő közlekedési módokhoz. Hogyha elgondolkodunk az intelligens lehetőségeken, akkor közelebb kerülünk ahhoz a célkitűzéshez, mely szerint fenntarthatóvá kell tenni a közlekedést. A közlekedés az Európai Unió motorja, ez például a turizmus fejlesztésében is rendkívül fontos szerepet játszik, és általánosságban a szolgáltatásokat javítani kell. Köszönöm szépen. Most az ALDE frakció nevében Meissner asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos asszony. Én is úgy gondolom, hogy a közlekedést alábecsüljük. A közlekedés képezi véleményem szerint a belső piac gerincét. Ha elgondolkodunk rajta, hogy hogyan rendelünk különböző termékeket az interneten, például 24 órás szállításra, ez közlekedés nélkül lehetetlen lenne. Nap mint nap elmegyünk bevásárolni, és elszállítják a szemetet is, a hulladékot is, mind a közlekedéshez kapcsolódik, mindenhez közlekedési eszközökre van szükség. Éppen ezért van az, hogy egy hatalmas tervet képeztünk, hogy hogyan tudnánk Európa összes városát összekapcsolni egymásra, erről szólt a TENTÉ projekt. Pontosan erre az európai eszmére van szükség, biztosítani azt, hogy az emberek közlekedni tudjanak és kereskedni tudjanak egymással bármilyen akadály nélkül, anélkül, hogy dugóban kellene állni, stb. Ez egy nagyon jó célkitűzés, ezért költöttünk erre ilyen sok pénzt, ez helyes is volt. Szükség van arra, hogy ezt a fajta mobilitást megvalósítsuk az emberek számára, az áruszállítás szempontjából, és szükség van az összes közlekedési módra is, szükség van a közúti közlekedésre, a vasúti közlekedésre, az összes módozatra, de nyilvánvalóan eleget kell tenni bizonyos kritériumoknak, és fontos, hogy minél kevés, minél inkább környezetkímélő legyen egy-egy közlekedési mód, fontos, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, igazságos legyen, méltányos. Értem ezt a versenykörülményekre, de például a jó munkakörülményekre és az utasok jogaira is. Tehát egy egész csomaggal van itt most dolgunk. Itt van a közép idei áttekintés, még sok mindenen javítani kell, és azt hiszem, fontos az is, hogy kiegyensúlyozottan szemléljük a különböző területeket, mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók szempontjából, és hogyha európai szinten gondolkodunk, akkor azt hiszem elengedhetetlen az, hogy a légi közlekedésben is előbbre jussunk, noha tudjuk, hogy ez egy nagyon vitatott terület, fontos, hogy Anglia és Spanyolország között is megfelelő megoldás szülessen az európai polgárok érdekében. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a GUE frakció nevében Maria Killonen képviselő következik, két perce van parancsoljon. Kiitoksia arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor köszönetet szeretnék először is Van de Kamp úrnak mondani. Nagyon szakszerű és alapos munka volt, amit végzett. A bizottság nagyon örült ennek, és tulajdonképpen ez látható a közlekedési politika eredményében is. Nem tudom, hogy a az ügyfelek hangja is megfelelő módon került a hangsúlyozásra. Az, amikor döntünk az európai közlekedési politikáról, akkor néha az az érzésünk, hogy a közlekedés politika csak azért van ott, hogy azt biztosítsa, hogy a szolgáltatóknak a státusza megmaradjon a, az ágazaton belül, és nem azért, hogy olcsóbb legyen a szolgáltatása az emberek számára. Mint hogyha megfeledkeznénk arról, hogy az ügyfelek, az utasok vannak a középpontban, mint hogyha elfeledkeznénk arról, hogy az ágazatnak mik a valós igényei. Az infrastruktúra az csak egy apró elem. Sokkal fontosabb az, hogy mi történik az infrastruktúrán eh, felül, milyen okos megoldások vannak eh, az ágazaton belül. Talán könnyebb eh, alagutat építeni a hegyeken át, mint megfelelő szabályozói környezetet kialakítani a szolgáltatósok számára, ami jobb lépéseket tesz lehetővé. Ezekhez nem exkavátorra van szükség, hanem egy kicsit több gondolatra, egy kicsit több lépésre. Köszönöm szépen. A zöldek nevében, a zöld frakció nevében Bas Eichhautot kérem meg, hogy másfél percben szóljon. Nagyon kevés az idő, de köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak és az előadónak. Nagyon jó volt az együttműködés. Ez a dokumentum nem olyan, ami kompromisszum, és ezért semmit nem mond, hanem olyan kompromisszum, amely mégis lényeges dolgokat fogalmaz meg. És ezért szeretnék köszönetet mondani Fandekám kollégának. Nem zöld a szöveg teljesen, nem is lehetne, ezt elfogadom, de mégis úgy gondolom, hogy vannak benne fontos elemek. A bizottság számára és a biztosasszony számára nyilván fontos, hogy ez megfelelő válasz is az előadó kérdéseire a közlekedéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a modális váltás lenne az, amit hangsúlyozni kell, hiszen a, a vízi és a vasúti közlekedés az hátra maradt, elmaradt. A közlekedési ágazat szempontjából éppen ezért nem tudjuk, hogy 20 távon, 20, 2020 után hogy fog az európai közlekedés működni. Ezért várunk többet az Európai Bizottságtól, a szociális területen is a szolgáltatások megnyitásának szociális oldala is van. Erre vonatkozó elképzeléseket ki kellene dolgozni konkrétan. Nagyon fontos éppen ezért, hogy ez a jelentés egyértelműen egy olyan jelentés, amely felszólítja a bizottságot nem csak arra, hogy valamit csináljon általában, hanem olyan javaslatokat, amelyekkel eh, a fehér könyv valóban a közlekedés javát szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, és az FTD csoport nevében eh, Lundgren kollega. Alman. För ett år sedan tillträdde jag detta uppdraget i parlamentet. Jag har sedan dess konstant pratat om cabotagereglerna. Köszönöm szépen. Amióta csak itt vagyok a parlamentben, folyamatosan azt hallom, hogy a közlekedéssel ilyen probléma van, olyan probléma van, amolyan probléma van. Hát, hogyha ennyi probléma van, akkor igazán jó lenne, hogyha végre oda tennénk magunkat, és megfelelő intézkedéseket hoznánk. A 2011-es fehér könyv sok szempontból nem működik megfelelően, ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság nyitott ezeknek a kérdéseknek a kiigazítására. A szociális dömpingnek, a tisztességtelen versenynek véget kell vetni a közlekedés területén. Arra kérnénk a bizottságot, hogy az ilyen illegális jelenségek ellen, mint amilyen a fizetések dömpingje, egy kicsit szigorúbban lépjenek fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mari Krisztin Árnotinak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, szeretném elmondani, hogy a jelentés ajánlásaival nem értek egyet. Beszélünk a közlekedési biztonságról, beszélünk a klímaváltozásról, de hát miről is szól ez a dokumentum? Ez a dokumentum arról szól, hogy az európai bürokraták ráteszik a kezüket a tagállamokra, és teljesen elfolytják őket. A fehér könyv beszél arról, hogy több közlekedési finanszírozásra van szükség, és természetesen ezt a pénzt az európai adófizetőknek, és így tehát a francia adófizetőknek kell majd megfizetniük. Az Európai Unió rákényszerít a tagállamokra olyan szabályokat, amelyek elfogadhatatlanok, és az is elfogadhatatlan, hogy itt van a parlament, és olyan közlekedés biztonsági normákat kényszerít rá a tagállamokra, amelyek folyamatosan lazulnak. Mindezek miatt nemmel fogok szavazni. Merci, Madame de Köszönöm szépen, képviselőasszony. Luis de Grandes Pascualnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztosasszony, kedves kollégák! A közlekedési politika rendkívül fontos része gazdasági politikánknak és a belső piaci politikának. Megfelelő hatékonyságra van szükség minden egyes közlekedési rendszerben, és az intermodalitást is meg kell valósítanunk. Vannak érdekes elemek ebben a szövegben, a külső költségek internalizálása például vagy a megosztott közlekedési rendszerek felhasználása, és a regionális adók alkalmazása, vagy azt, hogy egy gépjármű vezető a pihenő idejét a saját országában, az otthonában tölthesse el. Mindezek miatt a pozitív elemek miatt Van den Kamp úr mindenképpen igennel szavazunk majd. De azért van némi hiányosság, itt van például a Gibraltári repülőtér. Azért a Gibraltári repülőtér sohasem blokkolta az európai közlekedést, hiába Angliát és Spanyolországot itt egy kicsit talán össze kellene békíteni, de mégiscsak úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, ami megoldható. A miniszterek tanácsa nyilván képes lesz arra, hogy megoldja ezeket a kérdéseket. Ismail Ertug a következő két perce van parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, először is. Köszönöm szépen a főbb szereplőknek a munkát, Wim van de Kamp eh, jelentéstevőnek és Claudia Tapardelnek és aki a mi árnyék jelentéstevőnk volt, kiváló munkát végeztek, és azt hiszem heteken keresztül nagyon konstruktív és részben érzelmi alapú vitát tudunk ma lezárni. Közel négy év telt el azóta, hogy elfogadtuk a fehér könyvet, szeretném megemlíteni, hogy azok a célok, amelyeket megfogalmaztunk annak idején, amelyek nagyon ambiciózusak voltak, még nem értük el, noha jó úton haladunk. Ami például a közlekedési módozatok közötti eltolódást, illeti a közúti közlekedés felől a vasúti közlekedés felé. Ezt az eltolódást nem sikerült elérni, viszonylag alacsony szinten találjuk magunkat. Itt 2008 és 2011 között például a közutakon szállított áruk aránya 67,1% volt, 2011 és 2013 között pedig 47,9% volt ez az arány. Ez azt mutatja, hogy jó irányba haladunk, de még mindig nem jók az arányok. További erőfeszítések lesz tehát szükség. Hogy mit kell tennünk szociális téren, nos az Európai Bizottságot kérem, hogy támogassa az Európai Parlamentet abban, hogy a következő jogalkotási munkálatok során ezt elérjük. Újra és újra megpróbáltuk elérni azt, hogy itt javulás történjen, legyen szó a különböző közlekedési ágazatokról, például a légiközlekedésről, vagy a pihenőidő szisztematikus csökkentéséről. Ezeken mind-mind dolgozni kell, és még egy utolsó mondat erejéig. Köszönöm szépen a biztos asszony kiállását, ami a német a német autópályadíjakat illeti, európai megoldásra lesz szükség. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Jacqueline Foster következik, egy perce van parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni Wim van de Kamp jelentéstevőnek, hogy ilyen keményen dolgozott. Mi, a konzervatívok úgy gondoljuk, hogy nagyon sajnálatos, hogy az eredeti szövegváltozat nagyban változott, az eredeti változatot nagymértékben támogattok, az Egyesült Királyság delegációjának nagyon nehezére esik majd támogatni néhány elemet, például a szociális jogalkotásra vonatkozó elemek, a közúti áruszállítás, és a légiközlekedés területén ez szerintünk protekcionista rendelkezéseket tartalmaz, és lezárná a piacokat. Nem gondoljuk továbbá, hogy egy újabb ügynökségre lenne szükség, amely a közlekedés biztonsággal foglalkozik, nem gondoljuk, hogy ez hozzáadott értéket teremteni. Továbbá, ami kikötői rendeletet illeti, úgy gondoljuk, ez akadályokat gördítene nagyon sikeres brit kikötői ágazat útjába. És végezetül pedig a kollégám, aki a módosítókat annak idején benyújtotta, már elment, de szeretném kiemelni Gibraltár kérdését. Spanyolország továbbra is megkérdőjelezi ezt a szuverén államat, de továbbra sem lesz előmozdulás az egységes égbolt végrehajtásában, illetve az utas jogok területén sem. Van de Kamp úr, ebből az okból kifolyólag nem tudjuk támogatni holnap a jelentését, csak azért mondtam mindezt, hogy megértse az indokainkat, de nagyra értékeljük az eddigi munkáját. Köszönöm szépen. Thank you much indeed. Köszönjük mi is. Most pedig Paloma López Bermejo képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy a nevemet ilyen pontosan ejtette ki, elnök úr. A közúti közlekedés válaszút előtt áll az ágazat szám, szempontjából. Az interoperabilitás szükségessége, a környezeti hatékonyság és a termelés, az európai elosztás összekapcsolása Európában azt követeli meg, hogy a nagy infrastruktúrás modelleket gondoljuk végig a változáshoz szükség van, és ennek során a munkavállalók, a foglalkoztatottak jogait is figyelembe kell venni. Biztosítani kell a pihenőidőket, az igazságos fizetéseket, és fel kell lépni a szociális dömping ellen. A kabotázsra való visszaélés, a munkavállalói jogok megsértését is fel kell tárni, nemzeti szabályokat is be kell tartani. Elsősorban a teljesítményről van szó. Ennek kapcsán nem lehet azonban a munkavállalói jogokat figyelmen kívül kapni. Köszönöm szépen. Daniela Ayuto. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy kiváló a fehér kapcsolatban végzett munka, de a delegációnk mégsem tudja ezt támogatni, mert bizonyos célokat kifogásolunk. Például a Lyon-Torinói kapcsolat, amiben bizonyosodott, hogy észszerűtlen. Próbáltunk módosítókkal változtatni ezen, mindig a fenntarthatóbb megoldást kellene választanunk energia és környezettechnológiai értelemben. A vasutat kellene előnyben részesíteni, nem a közutat. Például az elektromos közlekedési eszközök, az, az autó közös használata, a fenntarthatóság támogatása és a szociális dömping elleni fellépés a fontos elemek. Mégis úgy gondolom, hogy mindenek ellenére nem fogom támogatni a javaslatot azért, mert a, az európai bizottság nem a megfelelő célokat követi, nem szabad úgy, mint az eurónál teljes felhatalmazást adni neki. Abszurd politikai intézkedésekkel az eurozónát akarják csak védeni, mint az alkoholista, aki tudja, hogy meghal a végén, de már reggelire konyakot iszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Lukacsenszka asszony itt van, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. A közlekedés minden gazdaság gerince, a belső piac sem működhet megfelelően modern közlekedési infrastruktúra nélkül. Meg akarjuk változtatni a közlekedési ágazatot, hatékonyá kell tenni, versenyképessé, interoperabilitás hatást erősíteni kell benne. Ez egy olyan változás, ami már régóta várunk. A statisztikák is azt mutatják, hogy a közlekedésre egyre nagyobb szükség lesz, a kereslet megkettőződik. Gratulálunk az előadónak, kiváló a jelentése, rengeteg fontos megjegyzése. A legfontosabb kérdésekről persze nem mindenre való gyógyszer ez, gyógyír, nagyon sok problém ma befolyásolja a közlekedési ágazatot. Ezért a jelentésben megfogalmazott ajánlások megfelelő alapot teremtenek majd a további munkához. Van azonban egy megjegyzésem. A szociális dömping, mindenki a szociális dömpingről beszél mostanában. Az emberek, akik közlekedési szolgáltatásokat biztosítanak, azt méltó körülmények között kell, hogy tegyék, és megfelelő javadalmazásért. Ez eh, magától értetődik, ezért támogatni kell a versenyt is, de de nem szabad a szociális dömping égisze alatt a szolgáltatók más országok közlekedési piacához való hozzáférését korlátoznunk az Európai Unióban. A visszaélések ellen fel kell lépni, ez nyilvánvaló, de nyomon kell követni a végrehajtást is a jelenlegi közlekedési rendeletek végrehajtását. Köszönöm. Dama poslanec Olga Szechnalova. Köszönöm szépen. Olga Zechnalova következik. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és minden egyes árnyék jelentéstevőnek, mert remek munkát végeztek. Én magam árnyék jelentéstevő voltam az eredeti fehér könyvnél 2011-ben, és már akkor úgy gondoltam, hogy az egységes európai közlekedési térség rendkívül fontos. Össze kell kapcsolni a már létező közlekedési rendszereket, és egy ilyen integrált modalitású közlekedési rendszerben kell dolgoznunk. Az Európai Unió régebbi és újabb tagállamai, illetve régiói közötti határokat, különbségeket, akadályokat fel kell számolni, és különösen oda kell figyelnünk a közlekedés biztonságra, ezen belül a közúti közlekedés biztonságára. Javítani kell az utasok jogait és a közlekedésben dolgozók szociális helyzetét. Mindezek miatt támogatni fogom ezt a jelentést a szavazáson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csész Szémor kap szót egy percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. Ebben a jelentésben azt a javaslatot látjuk, hogy be kellene vezetni hogy a villamos közlekedést hatékonyabban kellene használni, de úgy tűnik egyelőre, hogy ez nem egy kifejezetten költségkímélő közlekedési mód. Az irányelv 8. fejezetét szeretném megemlíteni, melynek értelmében a tagállamok különböző közlekedési formákat választhatnak, illetve infrastruktúrális beruházásokat indíthatnak el, figyelembe véve a tagállam sajátosságait. Azt viszont nem tudjuk elfogadni, hogy a tagállamok a szubszidiaritás elvét felrúgva olyan brüsszeli intézkedéseket kell, hogy végrehajtsanak, amely nem megfelelő az ő sajátosságait figyelembe véve. Éppen ezért nemmel fogok szavazni a szavazáson. Köszönöm szépen! Massimiliano Salini kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kicsit az az érzésem, hogy egy kicsit döcög ez a 2011-es fehér könyv. Valahogy nem megfelelő ennek a végrehajtása. Természetesen mindenki nagyra értékeli a másik munkáját, mindannyian tudjuk, hogy mik a célkitűzések, de valahogy mégsem halad előre a munka. A 2011-es fehér könyv megalkotása óta mégis olyan események, intézkedések következtek be, amelyek nem a problémák megoldásához vezettek, hanem további nehézségeket, további feszültségeket indítottak el. Számomra különösen fontos a vasúti közlekedés, a vasúti közlekedés liberalizációja, és mindazok az elemek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az Európai Unió egységes közlekedési térré változhasson, és hogy olyan beruházások induljanak el, amelyek a környezetet védik. Ebben a jelentésben a mobilitást, a környezetvédelmet kell előtérbe helyezni, és remélem, hogy a közlekedési politika tényleg ezekkel az alapelvekkel fog működni. Köszönöm szépen, Szalini képviselő! Agnes Jungerius, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! a, azok a, ha beteg a pilóta és mégis repül, az veszélyes. Azok a kamionsofőrök, akiknek éjjel-nappal vezetniük kell, minden szabályt megszegnek, mert tudják, hogy nem ellenőrzik őket nem szabad, nem lehet ezt folytatni. Európának ennek véget kell végén, vetnie. Az elképzelés a jelentésben jó, és azt kell mondjam, hogy hála a jó Istennek a keresztény demokraták most Megvannak végre erről is győződve, és gratulálok Van de Kamp kollégának, hogy sikerült ezt a meggyőződést kialakítani. Most a bizottságnak kell lépnie, a, a biztos asszony a politikai akaratról beszél. Úgy gondolom, hogy az ambíciókat konkrét javaslatokkal kell erősíteni, hogy a közlekedési ágazat szociális visszaéléseit visszanyessük. Köszönöm. Köszönöm én is. Sors Bach következik, másfél percben parancsoljam. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani Windfam de Kampnak, eh, hogy ilyen remek intézkedéseket javasol. Három dologra szeretnék a rövid hozzászólási idő miatt eh, kitérni, csak a közúti közlekedés is, ismerjük már régóta a kihívásokat, és a környezet, biztonság, verseny és egyéb területek sikere érdekében nem új törvényekre van szükség, hanem egy jobb és mindenek előtt harmonikus, közös végrehajtása van szükség a tagállamokkal együtt, és erősebb egy ellenőrzése. Egy ügynökség véleményem szerint javítana a helyzeten a vasút a másik. Mindannyiunknak minden erőt feszítést meg kell tenni, hogy végre 20 év után szerkezetváltást követően a vasúti ágazat Európában megkapja a méltó fontos szerepét. A légiforgalommal kapcsolatban pedig ez egyre inkább nemzetközi versenyt jelent, és mi vesztese állunk, éppen ezért minél gyorsabban megoldási javaslatokat kell előre tenni. Biztos asszony több év langyos víz után az elődeit követve most önre vár a feladat, hogy a gazdaság és a munkahelyek számára oly fontos közlekedési ágazatot újra virágzásnak indítsa. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő úr, most pedig Eh, Klún biztosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm, hogy itt van ma velünk, és köszönöm Fende Kámp úrnak és a hatékony egyensúlyt teremtő munkáját, amit az elmúlt hónapokban végzett a kompromisszumos álláspontok kialakítása érdekében, remélhetőleg sikerre is jut majd a szavazáson holnap a jelentés, hiszen nagyon fontos területeit, elemeit hangsúlyozza a közlekedésnek. A legfontosabb pontosan az, hogy a fogyasztó kell, hogy a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatban a központban álljon, az utazó személyek és a vállalkozások. Úgy gondolom, hogy a légi közlekedés szintén fontos, ez év végéig biztosítani kell azt, hogy felismerjük, hogy a globális versenyben működő légiforgalomban érintett eh, európai vállalkozásoknak a helyzetét eh, javítani kell, az Európán kívüli utazások eh, Ázsia, Ausztrália számára a verseny egyre nagyobb terhet jelent, erre vonatkozóan a párbeszédet el kell indítanunk. A légiforgalmi megállapodás úgy gondolom nagyon fontos lenne, hiszen visszatartja a légitársaságokat, versenyképtelenné válnak. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Köszönöm szépen. Dáj. Jako pierwsza głos pani poseł. A felszólalások következnek. Az első felszólaló Claudia Montero colegas. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Messze vagyunk attól, hogy egységes közlekedési piac alakulna ki, de továbbra is erőfeszítéseket teszünk erre vonatkozólag. Köszönöm szépen ezért a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját. Több minden arra mutat rá, hogy a tengeri közlekedést kell előmozdítani, illetve az európai kikötők helyzetét konkrét intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a tengeri útvonalakban rejlő potenciált kiaknázzuk, azon túlmenően, amilyen lehetőségeket rejtenek az európai közlekedési hálózatok. Sajnálom, hogy úgy beszélünk az európai tengerekről, hogy nem vesszük figyelembe a nemzetközi szervezetek véleményét. Ez, ennek kihatása lesz a, az összes európai régióra. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak világos stratégiát kellene kidolgoznia arra vonatkozólag, hogy Európa és a szigetek közötti kapcsolatokat erősítse. Fontos a periférián elhelyezkedő régiók helyzetével foglalkozni, és fontosnak tartom ebben az összefüggésben a széndiokszid kibocsátás csökkentését is köszönöm. Köszönjük szépen, szeretném megkérni a kollégákat, hogy mindenki tartsa be felszólalási időt, más különben el kell bennem majd a mikrofont önöktől. Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen, alelnök úr! Egy nagyon pozitív, előremutató jelentésről van szó, amely fontos ajánlásokat megfogalmaz. Fontos kérdésekben külön szavazunk majd, például az óriás teherautók kérdésében, illetve a vasúti kérdésekre vonatkozólag is. Tartok tőle, hogy a brit képviselők ellene szavaznak majd ezen elemeknek, összességében azonban kiegyensúlyozottnak tartjuk és támogatjuk a jelentést, különösen üdvözlöm pedig, hogy az Európai Unió legalább 60%-kal kívánja csökkenteni 2050-ig az közúti közlekedésből származó széndiokszid kibocsátást. Nagyon fontos ez, különösen a Párizsi csúcsra való tekintettel. Szeretném kiemelni azt is, hogy a jelentés mennyire hangsúlyozza a beruházások szükségességét. Londonban a beruházások nem tartanak lépést a gazdaság és az egyre növekvő lakosság szükségleteivel. Európa szerte hasonló a helyzet, fontos, hogy ezzel mielőbb foglalkozzunk, nagyon nagy a szakadék, és az elkövetkezendő években folyamatosan foglalkozzunk kell ezzel a kérdéssel. Nyilván a magánágazatnak is jut szerep, de közpénzeket is be kell ruháznunk a közlekedés fejlesztésébe. Köszönöm οι μεταφορές είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. képviselő. Köszönöm a szót. A közlekedés rendkívül fontos Európa gazdasági fejlődésének szempontjából. De nem csak a gazdasági fejlődést kell figyelembe venni, hanem a környezeti szempontokat és az utasok jogait is. A közlekedés a CO2 kibocsátás 25%-áért felelős. Ezért az Európai Uniónak elő kell segítenie, hogy megújuló energiaforrásokat használjanak fel a közlekedésben, illetve hogy a közúti közlekedésről minél jobban áttevődjék a hangsúly például a vasúti közlekedésre. A biztonsági szabályokra is jobban oda kell figyelnünk, és a közúti közlekedési ellenőrzéseket meg kell szigorítanunk a periférikus régiók ellátására is oda kell figyelnünk, itt különösen fontos a hajóforgalom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao képviselője szól. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, először is szeretném megköszönni a jelentéstevő erőfeszítéseit. Az integrált, interoperabilis és a közlekedési módok között egyszerűen váltó közlekedési térség a célunk. Erre van szükségünk. Jelenleg a GDP 1%-át használjuk fel közlekedési célokra, és a legnagyobb problémák a közlekedésen belül akkor adódnak, amikor a különböző tagállamok rendszerei nem összeegyeztethetőek. Erre kellene a leginkább odafigyelnünk. Amikor közlekedésről beszélünk, akkor azokra is gondolnunk kell, akik a felhasználói a közlekedési ágazatnak, és azokra is, akik ebben az ágazatban dolgoznak. A különböző fogyatékossággal élők közlekedési lehetőségeit is javítanunk kell, valamint a veszélyeztetett úthasználókra is jobban kellene összpontosítanunk. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm is. Az MV jelentéstevőjeként az energiahatékonyság növelését nagymértékben üdvözlöm a közlekedés politika területén. Mi úgy véljük, hogy az erőforrásokat a közlekedési rendszer egészében jól kell kihasználni azért, hogy a meglévő kapacitásokat is jól tudjuk kiaknázni. A jelentéstevőhöz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a fehér könyv 10 pontja nagyon fontos, Mindenek előtt a közösségi közlekedés támogatását tartom fontosnak, hiszen ezáltal csökkenthetők a kibocsátások. A végponttól végpontig történő közlekedés biztonságának szavatolása természetesen beruházásokat követel meg, de meggyőződésem, hogy az ilyen beruházások üdvösek és pozitív hozadékkal járhatnak a tagállamokra vetítve, és Emellett úgy gondolom, hogy az infrastruktúra EU-s pénzekből való fejlesztése is támogatandó, különös tekintettel a vasúti hálózat és a TNT hálózatok fejlesztésére. Én is amellett érvelek, hogy az Európai Uniót minél előbb kössük be ebbe a hálózatba. Köszönöm. Dieter Koch, a néppárti frakció részéről egy perc parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony, a közlekedési ágazat közvetlenül befolyásolja a mindennapjainkat, a gazdaságot, a környezetvédelmet, az éghajlatvédelmet, a turizmust, a szociális aspektusokat, az egészségügyet, de mégis sokszor alábecsüljük ezt az ágazatot. A ma foganatosított intézkedések közvetlenül kihatnak a polgárok életminőségére holnap és holnap után. Éppen ezért fontos, hogy mérleget vonjunk, és elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tudjunk egy egységes európai közlekedési térséget teremteni. Köszönöm szépen a munkádat, Vém. Itt-ott a jelentés esetleg messzebbre mehetne. Gondolok például az intelligens rendszerek összekapcsolására, az, hogy a közlekedési biztonság továbbra is az európai közlekedés politika egyik alappillére, alappillére a szöveg szerint, nagyon örvendetes, tehát konkrét célokat kell megfogalmaznunk. Stratégiára van szükség a közlekedési közlekedésben súlyosan megsérülők számának csökkentésére, valamint mindenképpen EU szinten harmonizált küszöbértékeket kell meghatározni az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódóan. Köszönöm.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 megfontolást szeretnék hangosan megfogalmazni a közúti hálózattal kapcsolatban. Tulajdonképpen elveszítettük a legutolsó csatát, az infrastruktúra további javításokra vár, és várjuk a biztos asszony javaslatait e tekintetben. A az infrastruktúra javítására a meglévő eszközöket kell használni. A az utasok és esetleges terrorista támadások London-Párizsra gondolok. Nyilván többet kell tenni. A tanács munkacsoportjának a munkájának eredményeit várjuk, és várjuk, hogy milyen, ki, milyen javaslatokkal tudnak a kihívások ellen fellépni. Egyszerűen egészség kell a közlekedési ágazatban való munkavégzéshez. Hogy lehet az, hogy fiatal munkavállalók Európában munkanélküliek, még mások súlyos egészséget nehéztető, veszélyeztető formában végzik a munkát. A közlekedési ágazatot vonzóvá kell tenni, és ezzel felléphetünk a munkanélküliség ellen. Nos, nézzük a, a mobilitást. Valóban a kerékpárra jobban kell figyelni, vagy alternatív közlekedési eszközökre, mint a trans. És még egy dolog, a, a két közlekedési eszköz alapvetően fontos, ezeket ki is kellene használni a projektek számára. Köszönöm szépen, vége pedig a bizottság nevében a biztos asszonynak adom meg a szót. Members. Köszönöm szépen a nagyon értékes és nagyon pontos megjegyzéseket. Mindent feljegyeztünk. A ma esti megjegyzéseket és a jelentést is maximálisan figyelembe vesszük a fehér könyv végrehajtásáról szóló jelentésben, amely még az év vége előtt elkészül majd. Engúlyozzam, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy hallhatom hogy mindenki számára mekkora jelentőséggel bír a közlekedés, mind a gazdaság szempontjából, mind pedig a munkaerőpiac szempontjából. Az érintett felekkel folytatott konzultáció véget ért. A 2011-es fehér könyv végrehajtási intézkedései olyan intézkedések, amelyeknek egy része nem annyira régóta alkalmazandó, ezért még nem tudjuk megfelelően mérni, hogy ezeket végrehajtották-e vagy sem. Vannak olyan intézkedések, amelyek talán már elavultak, és vannak olyanok, amelyeket még végre sem hajtottak. 2011 óta a politikai és közlekedési paletta elég sokat változott, de azért úgy gondolom, hogy a fehér könyv nagy része továbbra is releváns maradt, és ez továbbra is alkalmazni lehet és kell. Örülök annak, hogy a parlament nagyjából egyetért ezzel a megközelítéssel. Engedjék meg, hogy befejezésképpen még egyszer köszönetet mondjak Vandekám képviselőnek, illetve a parlamentnek, hogy ezzel a kezdeményezéssel álltak elő, hogy jelentést készítenek a fehér könyvről. Úgy gondolom, hogy a nagyobb kérdésekben egyetértünk. Nagyon sokszor hallottam, hogy többet kellene tennünk. Ez nagyon tetszik nekem, ennek nagyon örülök, Úgyhogy együtt fogunk dolgozni azon, hogy valódi fejlődés jöjjön létre a közlekedés területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, most ismételten megadom a szót a jelentéstevőnek, Fandenkamp képviselőnek. Elnök úr, köszönöm szépen. Elsősorban a biztos asszonynak, munkatársainak és saját kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, amik ma este elhangzottak. A kritikus hangokat is köszönöm. Foster asszony sajnos már elment, de értem nagyon jól, hogy mit mondott. Úgy gondolom, hogy a további végrehajtásban majd megpróbálunk ezzel is számolni. A kihívás elnök úr az az, hogy a fehér könyv és a félidős áttekintése végrehajtása kell, hogy kerüljön. Feladatomnak tekintem a következő években azt, hogy biztosítsam, hogy mindaz, amit mi most leírtunk és holnap remélhetőleg elfogadunk, az végrehajtásra is kerüljön. A biztos asszony is elmondta, hogy új egyensúlyt kell teremtenünk kevesebb szabályból, nagyobb, erősebb fenntarthatóságot, versenyképességet és a szociális szempontok figyelembevételét kell biztosítani. A közlekedési szakbizottság számára is ez kihívás, és még egyszer megismétlem, a többi bizottság sem dolgozhat a közlekedés nélkül. Köszönöm szépen. Thank you Dziękuję bardzo. Zamykam.